Költségvetési Szakbizottság ülését. Ma délután csak és kizárólag szavazni fogunk, és a szavazás után a koordinátorok üléseznek majd. A szakbizottság munkája holnap délelőtt 9 órakor folytatódik, két tanulmányt fognak ismertetni, az egyik azzal kapcsolatos, hogy a tagállamok kontribúciói miként jelennek meg a tagállami költségvetésben, a második tanulmány pedig az Európai Unió költségvetésében a nemek közötti egyenlőségre fordított költségvetés megjelenésével kapcsolatos az EU szolidaritási alapjának az a használatáról lesz szó, és utána pedig szavazunk majd a 2016-os költségvetésre vonatkozó állásfoglalásról. Mielőtt szavaznánk, szeretném jelezni, hogy rendkívüli Budge Libe szakbizottsági együttesülésre kerül sor a migrációs válsággal kapcsolatosan. A trilógus után 18.45-től 21 20.30-ig kerül sor erre, október 19-én, tehát az október 19-i trilógust követően azt is szeretném jelezni, hogy az FC irányító a Steering Board, ugye a stratégiai beruházásokkal kapcsolatos ez, két jelöltet nevezett meg, az egyik az FC Managing director lenne, a másik személy pedig a Deputy Managing Director. A meghallgatás a plenáris szavazás előtt holnap 19 órától a Jan 6Q2-es teremben kerül megrendezésre. Tehát holnap 19 órától ez az ülés legalább két és fél óráig eltarthat, úgyhogy kérem, hogy úgy jöjjenek, hogy legyen idejük meghallgatni ezt a két jelöltet. Az egyenként egy órás meghallgatások után debriefing lesz, értékelés, és szavazást tartunk. A szavazás alapján fog az Európai Parlament a plenáris ülésen csütörtök dél, ö, szerda délután döntést hozni. Fontos, hogy haladéktalanul dönteni tudjunk, ugyanis az európai stratégiai beruházási alap működéséről van itt szó. Úgy gondolom, hogy ennyi volt a lényege a közlendőimnek. Most pedig következzen a szavazás. Sur la mobilisation. Mindenek előtt a rugalmasági eszközről fogunk szavazni, mégpedig Eider Kadir Pezával a jelentéséről, aki különben kettő jelentésnek az előterjesztője. Üdvözlöm azt a gyorsaságot, amelyel ö, megtörtént a két dokumentumnak a megvizsgálása, módosítása és most kerülhet a szabadásra. Ez lehetővé teszi azt, hogy szerda délután a plenárison szavazzunk erről, és gyakorlatilag kettő hét telt el azóta, hogy az Európai Tanács rá elő teljesítette a javaslatát. Tehát ez egy olyan fajta gyorsaság, sebesség, amelynek kapcsán köszönetet mondanék a jelentéstevőnek, akinek megadom a szót. Te eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Mint eh, ahogy ön mondott az imént, valóban nagyon gyorsan kellett, hogy eljárjunk ezen jelentéssel kapcsolatosan. Elmondanám azt, hogy a szavazási listán miért szavazom azt, vagy javaslom azt, hogy szavazzuk le valamennyi módosító indítványt. Nagyon gyorsan kellett ugyanis eljárnunk ahhoz, hogy ez a jelentés szavazásra kerülhessen tudjuk milyen válság következett be a menekült ügyben, és azt is, hogy több milliós összegekről kell, hogy szavazzunk a költségvetési módosítás keretében. Éppen ezért arra törekedtem, hogy a lehető leggyorsabban álljak elő egy szabály, illetve egy javaslattal, egy szövegjavaslattal, amelynek remélem a parlament megadja a támogatását. Most nem bocsátkoznék a részletekben, mert nem szeretnék különböző feszültségeket okozni a frakciók között. Azt javaslom, hogy módosítások nélkül hagyjuk jobbá a javaslatot, és így már akkor elő tudjuk terjeszteni a plenáris ülésre ezt a szöveget, ha nem így járnak el, akkor ez lehetetlenné válna jól lehet két hét múlva újra találkozik a plenáris ülés, de mégis úgy gondolom, hogy megvan a kellő alap ahhoz, hogy most kivételes eljárás keretében megszabazzuk ezt a két jelentést. Ezt szerettem volna megfogalmazni a frakciók irányába, amelyek módosítókat terjesztettek elő. Nem érdemi módosítókról van szó, sőt olyan módosítókat terjesztettek elő, amelyekkel nagyban egyre nagy mértékben egyet tudok érteni. De most arról van szó, az az igazítét, hogy gyorsan tudjuk eljárni, éppen ezért kellene, hogy ezt a mai napon véghez tudjuk vinni, és a szerdai felvesülésre a napi rendre kerülhessenek. Elnök, köszönöm szépen ezt a felvezetőt, azt hiszem mindenki átlátja, mennyire fontos a sürgős, gyors eljárás, és hát naponta 3000-5000 illegális átlépés történik a határokon, az unió külső határain, éppen ezért nagyon fontos, hogy a különböző rendelkezések végrehajtásra kerüljenek, mert ugye azt szeretnénk, hogyha minél gyorsabban az illegális határátlépések megszűnnének a külső határaikon. Mielőtt még szavaznánk, szeretnénk meggyőződni arról, hogy mindenki elhozta és beillesztette a szavazógépekbe a kártyáját. Taranguli a szó. The President, as a staunch supporter of one seat movement, I left my card in Strasbourg. Sorry. Je suggère qu'on donne deux javaslom, hogy akkor Teraunnak kettő szavazókártyát adjunk, az egyiket Strasbourgban hagyja, a másikat pedig Brüsszelben őrizze meg, és akkor így módon nem kell utaztatni a kártyáit, mert ezáltal, hogyha így tudunk eljárni, mindig tud szavazni, és nem lesz veszélynek kitéve az Európai Uniós költségvetés. Köszönöm szépen, Tera úr. Na, akkor javaslom, hogy tartsunk egy próbát, megnyitottam a szavazást, Mindenki szavazott? Nem, úgy tűnik. Nem, ha én nem szavaztam, bocsánat. Nagyszerű, lezárom a szavazást. Nos, 20 megszavazták, hárman nem, van hat tartózkodás, és azt nem tudjuk, hogy terangul most igennel, nemmel vagy tartózkodással szavazott. Nagyszerű. Akkor következzék az első módosító, a kettes számot viseli, ki van mellette, ellene, tartózkodások, elvetettük ezt a módosítót, jöjjön a hármas módosító mellette, ellene, tartózkodások, elvetettük, négyes módosító mellette, ellene, tartózkodások, elvetettük, ötös módosító mellette, ellene, tartózkodások, elvetve, hatos módosító mellette, ellene, tartózkodások, elvetve, hetes módosító mellette, ellene, tartózkodások, elvetettük 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodások, elvetve 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodások, elvetve 10-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodások, elvetettük egy egyes módosító, mégpedig az A preambulum bekezésről mellette ellene tartózkodások elvetettük. Most pedig szavazunk a teljes szövegről, név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-en támogatták a szövegjavaslatot, egy ezt a javaslatot, és tartózkodások nem is voltak. Jöjjön most a második jelentés Gádia Zabalasszony részéről, amely figyelembe veszi az egyént lezajlott szavazást, mégpedig a hetes költségvetési módosításról szavazunk, amelyben előirányzatok szerepelnek, mégpedig a célból, hogy ezt a bizonyos határozatot jobbá lehessen hagyni, végre lehessen hajtani. Következik a szavazás. Mindenek előtt jön a négyes módosító mellette, ellene, lehetne, valóban lehetne egyben szavazni az egészről, dogban, ahogy felvetik a teremben. Különböző szerzőktől származnak ezek a módosítók, úgyhogy mégsem. Jöjjön tehát a négyes, amelyet most elvetettünk, következik az ötös mellette, ellene, tartózkodások, elvetettük, hatos módosító mellette, ellene, tartózkodások elvetettük, hetes módosító mellette, ellene, tartózkodások elvetettük, nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodások elvetettük, kilences módosító mellette, ellene, tartózkodások elvetve, tízes módosító mellette, ellene, tartózkodások, elvetettük egyes módosító, a preambulum bekezdések FA tekintetében, egyes mellette ellene tartózkodások, elvetettük kettes módosító, a G preambulummal kapcsolatosan mellette ellene tartózkodások, elvetettük, jöjjön most a hármas módosító, mellette ellene tartózkodások elvetettük, jöjjön most a szöveg egészéről szóló szavazásunk, pedig a hetes költségvetési módosításról megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. A hetes költségvetés módosítási tervezetet jóváltuk, 24-en szavaztak mellett, egyen ellene szavaztak, és nem volt tartózkodás. Most pedig egy sor egyéb kérdésben kell eljárnunk, mégpedig költségvetési átcsoportosításokról esik mindjárt szó. Geri Ezabel azt, hogy a szó. Vagy nincsen észrevétel ezekkel kapcsolatosan? Ha nincsenek észrevételek, akkor valóban nincs, nincs semmi észrevételem ezzel kapcsolatosan. Az átcsoportosításokból a 29-es globális átcsoportosítás az év végével következne be, a 32-es pedig, amely a menekült válság, humanitárius válsággal kapcsolatos kifizetéseket mozgósítja. Nos, itt azt, azt igényli, hogy a tartalékot, mégpedig a sürgőségi tartalékot mozgósítjuk. 175 millióról van szó, gondolom ez az összeg, ez nem okoz gondot, úgyhogy mellette való szavazást javasolnék. Akkor javaslom, hogy globálisan szavazzunk ezekről az átcsoportosításokról, tehát a 29-esről, a 32-esről, név szerinti szavazással, mégpedig azonnal megnyitom a szavazást akkor. Le is zárom a szavazást. át az átcsoportosításokat jóvajtuk, 27-en támogatták ezeket az átcsoportosításokat, egyen pedig ellene szavaztak, ketten tartózkodtak. Ami pedig a többi szakaszát illeti a költségvetésnek, Holmeyer asszony az illetékes ezen szakaszokkal kapcsolatosan kicsi összegű átcsoportosításokról van szó. Kérdezem öntől, Holmeyer asszony, hogy van-e észrevétele? Und, und, um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 de demande de vote, je pense qu'on pourra considérer. Ami a szavazási kérést illeti, hát úgy gondolom, hogy implicite jóvá hagytuk ezeket a kéréseket a pénzügyi rendelet 25. cikke alapján. Ausschuss der Regionen. Jó, akkor rátérünk a régiók bizottságára, a 25-ös cikk érvényes itt is, és itt nem, nincs olyan nagy, sok pénzre van szükség a Régók Bizottságában a politikai tevékenységekre, de több pénzre van szükség ahhoz, hogy egy, egy valami automatikus rendszert bevezessenek a fordítás garantálására. Ezt már bevezettük itt már az Európai Parlamentben is. A a többszörös forrásokból származó tartalmaknak a lefordításáról van itt szó, 29.200 euróról van itt szó, ez is a küszöb alatt van. A harmadikként pedig itt van a számvevőszék kérése, amely az alapfizetések sorból szeretne, ez a, egyébként az 1201-es sor, ebből 75 ezret a 1406 per 03-ra, ez is fordítási szolgáltatásokra menne ki, ugyanez a, az, az indoklás, mint a bíróságnál, hogy mivel a munkatársi állomány csökkent, ezért egyre több munkát kell kiszervezni, a, ehhez több pénzre van szükség aztán a 40 ezer euró az éttermek és a kávézók felújítására, aztán a következő 40 ezer euró a, a bútorok lecserélésére fordulna, ezt ergonómiai székekre és asztalokra van szükség, hogyha valakinek az orvos felírta például, hogy csak ilyen asztalnál dolgozhat, vagy széken ülhet, akkor azt meg kell venni. Illetve 65 ezer euró az új technikai felszerelésekre és berendezésekre, ez az számvevőszék döntéseinek átláthatósága megvalósuljon, Összesen 220 ezer euróról van szó, tehát, és ez az alapfizetések sorból kerülne átcsoportosításra. Ez, a, ez minden. Euh, Köszönöm szépen az előadó asszonynak, tehát öt átcsoportosítási kérése van a bíróságnak, egy a régiók bizottságának, és egy a számvevőszéknek. Nem vagyunk kötelesek szavazni, ezekről, ha csak nem kéri ezt valaki közülünk, ma az első szabályzat 25. cikke úgy szól, hogyha nem szavazunk, akkor implicite megadtuk a jóváhagyást. Kérje valaki a szavazást, úgy látom, hogy nem, akkor úgy tekintjük, hogy a javasolt átcsoportosítások a Költségvetési Szakbizottság egyhangú jóváhagyását elnyerték, ami az épület, vagy ingatlan politikát életi nincs itt semmilyen kérés, úgyhogy ezzel kimerült a napirendünk, van-e egyéb kérdésben bárkinek javaslata, úgy látom, hogy nincs, akkor holnap reggel 9 óráig felfüggesztem az ülést, berekeztem az ülést, és kérem, hogy a koordinátorok maradjanak itt, 5 perc múlva folytatjuk a munkát.